érzékeny és bizonytalan. A valódi fenyegetés az az iszlamizáció, a tömeges migráció és a bűnözés növekedése. Ez a migrációra vezethető vissza. A biztonsági és a külpolitikában ez jelentkezik. A biztonság egyáltalán nem növekedett az utóbbi időben, éppen ellenkezőleg azt javasoljuk, hogy a tagállamok szuverenitását ne bántsuk, és az Európai Unió nem kényszerít rá, rá a tagállamokra külpolitikai fellépéseket. Természetesen együttműködésre szükség van, információcserére szükség van, a tagállamok között mindez egészséges és jó, hiszen a tömeges immigráció, az iszlamizáció, a terrorizmus komoly fenyegetést jelent. Mi ezeket az ajánlásokat fogalmaztuk meg, Egyébként pedig nem akarjuk kibővíteni az Európai Uniót, a Törökországhoz való közeledés és Oroszország az Egyesült Államokkal kell együttműködni. Köszönöm szépen. Messier úr. Köszönöm szépen. Amikor Brüsszelbe jöttem, mint egy öt évvel ezelőtt, elég világos képet alkottam magamnak arról, hogy mit is jelent ez a közös kül- és biztonságpolitika államok közötti együttműködésről volt szó, a közös fellépésekről, bevetésekről, és viszont Svédország és a többi ország emellett önálló külpolitikát folytathat. Elég gyorsan felismertem ezek után, hogy a koncepciót, amit említettem, sokan vissza szeretnék szorítani nagyobb katonai hatalmat akarnak sokan, föderalisztikus elképzelésekkel, sőt anti-amerikai fellépésekkel, több politikai területet kívánnak Brüsszelbe vinni, és számos más területen is ismerjük ezt a lépést már. Egy állásfoglalást olvastunk az elmúlt évben az megerősített európai haderőről, most a minősített többségről beszélünk a döntéshozatalban, és igazából hiányzik az, hogy hol tudjuk ezt rögzíteni. Az a Nonatást kollégám, de nem látom a teremben. Akkor tovább megyünk, és Milán Mon kollégám következik. Mr. Milán Mon is the next speaker from PPE. And the floor is yours for one minute. Milán Mon úr következik, egy perc parancsoljon. Previous speaker was not here. Az előző hozzászól, a listáról nem volt itt, nincs itt a teremben. Köszönöm szépen, elnök asszony! Az Európai Unió olyan politikai projekt, amely a jogállamiságon, illetve a demokrácián alapul, és a radikális, radikális nacionalizmus ellen is harcolni tudunk. Európában nincs hely azoknak, akik, akik nem ö, tartják tiszteletben a jogállamiságot, a demokráciát, és tudom, hogy vannak olyanok, akik a jogállamiság elől elmenekülnek. Van itt egy olyan ember, aki elmenekült a jogszolga- az igazságszolgáltatás elől. Most pedig a tájra térnék. Borel úr, nagyon bonyolult világban élünk, minden mindennel össze van kapcsolva. Több pólusú a, a világ, és Európának globális szereplőnek kell lenni, meg ki kell állni az érdekei és értékei mellett. Relevánsak szeretnénk lenni. Köszönet McAllister úrnak, illetve Danzsan úrnak, köszönöm a jelentéseiket. Ezek teljes jelentések, Danzson úr a védelmi dimenziót is kiemeli, ez egyre fontosabb az Európai Unió számára, és ezen a területen az elmúlt időszakban előrelépés történt. Köszönöm szépen. Sven. Thank you very much. Uh, let me limit my remarks to the... Köszönöm szépen. Én csak az egyik jelentésről szeretnék beszélni védelmi jelentése. Az Európai Unió továbbra is alapvetően béke projekt, ami a védelmet illeti, elég későn érők vagyunk, és van, még mindig elég sok olyan kolléga van, aki nem szívesen beszél az Európai Unió védelméről. Én úgy gondolom, kétféleképpen is kritizálják az Európai Unió védelmi ambícióit. Először is vannak olyan emberek, akik úgy gondolják, hogy a világ minden konfliktusát meg lehet oldani katonai közbelépés nélkül. Aztán vannak olyanok, akik úgy gondolják, hogy az Európai Unió bármilyen katonai fellépése kizárólag a nato belül kell, hogy történjen. Én azt gondolom, hogy ha lehet, akkor mindig egyetértésben kell fellépni a nato kollégáinkkal, de én úgy gondolom, hogy nekünk is fel kell építeni egy saját kapacitást. Sok kolléga beszélt arról, hogy milyen sajnálatos, hogy milyen limitált az Európai Unió szerepe a világ konfliktusainak megoldásában. Ez nem fér össze azzal, hogy milyen ambícióink vannak. Hogy az ambícióinkat tudjuk teljesíteni, az attól függ, hogy megvan-e a kapacitásunk. Ez nyilván nem olcsó dolog, nem egyszerű dolog. Hogyha nem akarjuk, hogy csupán pusztába kiáltott szó legyen, amit a ambíciónkban mondjuk, akkor tegyünk valamit. Petrász kollégámat a Rinyútól egy perce parancsoljon. Thank you, Köszönöm szépen, elnök asszony, kedves főképviselő, kedves kollégák, mind a két jelentéstevőnek köszönetet szeretnék mondani a kiváló munkájáért. A közös kül- és biztonságpolitikai politikánkat kísérnie kell a kihívások megértésének és a közös fellépésnek. A biztonsági és védelmi kapacitásaink interoperabilisak kell, hogy legyen, és fel kell készülnünk arra, hogy a határainkhoz közel egyre több kihívás foglalkoztat bennünket. Ezért a déli és a keleti szomszédságpolitikát hatékonyan ki kell egészíteni politikai, pénzügyi, biztonsági és védelmi dimenziókkal. Az al- fellépés alapú Európai Uniós partnerségek a feltörekvő demokratikus szomszédokkal nagyon fontosak, és az értékes partnerek listája egyre inkább csökken, és ezért megfelelő státuszt kell biztosítani ezeknek az országoknak az európai politikában. Az olyan projektek, mint a Nord Stream 2, ezek, ezekről azt gondolni, hogy ezek csak gazdasági projektek, ez önállítás, ennek az ellentéte igaz, hogy ezt megfigyelhetjük Libyában, Szíriában, van A következő hozzászóló Szovkó képviselői a néppártól egy percre. Köszönöm szépen, elnök asszony. Az új geopolitikai bizottság a nagyon fontos szerepet játszik, és a két jelentés megvitatása van most napirenden. Gratulálni szeretnék David McAllisternek és Arnold Anzsannak a kiváló jelentésért, és a két jelentés világosá teszi, hogy az Európai Parlamentnek hangsúlyozni kell, hogy egyetlen európai ország sem tudja egyedül megoldani a külpolitikai és biztonságpolitikai kihívásokat. Számomra kulcsfontosságú téma ebben az összefüggésben az Európai Unió Unió kapcsolata a Nyugat-Balkánnal. Közös biztonsági és védelmi politikai célkétűzések mellett ezeket az országokat megfelelő csatlakozási státusz felé kell irányítanunk, és a különböző fellépések, mint például az Altea misszió Bosznia-Hercegovinában, ez az első olyan európai misszió, ami jól működik a kontinensünkön, és kulcsfontosságú szerepet játszik az Európai Unió biztonságának garantálásában. A parlamentnek mindent meg kell tennie annak érdekében, hogy a régió európai perspektíváját támogassa. Erősíteni kell a parlament részvételét a, kül, a, a külpolitikai pénzügyi eszközben. A parlamentnek nagyon fontos az, hogy az program irányítása során megfelelő szerepet kapjon. A kollégáim a közvetlen szomszédságunk, az Európai Unió közvetlen szomszédsága biztonsági kérdés is, és meg le kell zárnunk az elkezdett munkát. Köszönöm szépen, most megadom a szót Joachim Schusternek, és egy kicsit több időt kap a Szociáldemokrata frakció részéről beszélő. Tisztelt elnök asszony, 30 másodperccel többet. Köszönöm szépen, elnök asszony. Azt gondolom, hogy nem eh, kételkedhetünk abban, hogy a biztonsági és védelmi politikában eh, az együttműködés elmélyítésére van szükség. Eh, Trump alatt az Egyesült Államok kiszámíthatatlan Oroszország úgy gondolja, hogy a saját érdekek végrehajtásában egyértelmű és magától értetődő, hogy katonailag be lehet avatkozni, és nagyon sok konfliktusban katonai fellépésre került sor. Európa védelmi politikában Európában szorosabban kell, hogy együttműködjön, és hogyan teszi ezt? Ebben már vannak különbségek. Én például nem tudom megérteni azt, hogy az együttműködés intenzív, intenzíválása miért kell, hogy a fegyverkezési költségvetés növekedésével járjon kéz a kézben. Nagyon az európai fegyver, hogyha az európai fegyverkezési együttműködés gazdaságosabb, mint a nemzeti párhuzamos fegyverkezés, akkor miért kell ehhez több pénz? Másod, harmadszor pedig a meglévő konfliktusok nem ezeket nem lehet se katonailag, se több fegyverrel megoldani. Egy szoros európai védelmi és biztonságpolitikára van szükség, a fegyverkezést korlátozni kell, sőt, lefegyverkezni kell, és a fegyverexportot is korlátozni kell. következik a parancsoljon. Uh, Köszönöm szépen, Tisztelt elnök asszony, tisztelt Borrell úr, szeretnék köszönetet mondani McAllister úrnak és Danzsan úrnak, a jelentéstevőknek. Köszönöm ezeket az átfogó jelentéseket. Megváltozik a nemzetközi rend, ebbre több a hibrid háború, egyre nagyobb gond a terrorizmus, és ez, és ez egyértelműen hatással van az EU-ra is, és a demokráciára, a jogállamiságra, az emberi jogok tiszteletben tartására és a globális együttműködésre is hatással van. Afrika éhezik, az keleti és déli szomszédjaink a támogatásunkra számítanak. Úgy gondolom, hogy az EU-nak át kell gondolnia a szomszédsági politikáját a szuverenitás és az integritás jegyében. Elő kell mozdítani az együttműködést ezek az országokkal. Sürgősen bővítési stratégiát is ki kell dolgozni a Nyugat-Balkánon, hiszen ez a politika, a szomszédsági politika az egyik legjobb külpolitikai eszközünk. Mindenképpen támogatni kell ezt a régiót és az Európai Uniós csatlakozás terveiket is. Kubilius Andrius következik már egy perc. Elnök asszony, mindenek előtt köszönetet mondok a kollégáknak a kiváló jelentésért. Három megjegyzésem van mindösszesen. Az első, a különös biztonságpolitikánk fő célját világosá kell tenni. Egy békében élő szabad Európáról van szó. Ha ezt el akarjuk érni, akkor integráció és bővítés egyaránt szóba kell, hogy kerüljön. Akár még Ukrajnával is jó kapcsolatokat alakíthatunk ki ezen a területen. Úgy gondolom, hogy itt hosszú távú fellépést biztosíthatunk Oroszországgal szemben. A második a külpolitikai témákban egyértelmű kell tenni az elvárásainkat. Úgy gondolom, hogy a stratégiai autonómia egy fontos felvetés ebben az összefüggésben. A, a NATO-val kapcsolatban a azt gondolom világosabban kell beszélünk, szükség van NATO-ra és az amerikai nukleáris eredtentés, hiszen fenyeget bennünket a nukleáris Oroszország. Ezzel Európánk még stabilabb lesz, miközben a stratégiai autonómia a diplomáciai területen megmaradhat. Dittől egy percre parancsoljon. Merci, Madame la Présidente. Merci à nos deux... Köszönöm szépen, köszönöm szépen a két jelentéstevőnek annak idején, amikor arról volt szó, hogy vége a történelemnek, vagy a globalizáció mindent, globalizációnak is vége, hát ez a történelem szemétdobjára kerülhet, ez az elv. Rengeteg válság kirobbanására került sor. Legyünk, nőjünk most már fel, hogyha tényleg fel akarunk nőni, és valóban stratégiai hatalom akarunk lenni, hogyha függetlenek akarunk lenni, hogy hogyha ebben a veszélyes világban szerepet akarunk játszani, akkor ehhez eszközökre van szükség, hogy ezt az európai védelmi politikát felépítsük, hiszen a jelenlegi helyzet fenntarthatatlan. Nem lehet az, hogy francia katonák halnak meg a Száher régióban. Egyes országok hatalmas összegeket adnak ki azért, hogy ez az európai védelmi politika megvalósuljon és más országok meg úgy csinálnak, mintha a történelem vége teória valóban valóság lenne. Köszönöm szépen a jelentéstevőknek a világos megfogalmazást. Kezik a PPE-ből egy percre, parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök asszony, kedves kollégák! Mindkét jelentést meg szavazni. Köszönöm az előadóknak mindenek előtt, ahogyan megfogalmazták azt, hogy hogyan változik drámai módon a biztonsági helyzet Európa körül, ez számunkra egy feladatot jelent, az Európai Bizottság számára is egy feladatot jelent, mindenek előtt persze a tanácsról van szó. Éppen ezért egy új EU szerződésre van szükség. A Lisszaboni szerződés elavult időközben a mai kihívásokat nem képes kezelni Európában kifelé erősebbnek kell mutatkoznunk, és nagyobb szabadságot kell biztosítani befelé. Egy új szerződésnek tartalmaznia kell, hogy a külpolitikai és biztonságpolitikai kérdésekben az egyhangú döntéshozatal megszűnik, és végre tegyük lehetővé, hogy Európa dönteni tudjon. Olyan ez, mint a személyes életünkben. Nem dönteni az a legrosszabb döntés időnként. Éppen ezért Európának döntőképesnek kell lennie ezért elvárom a fő képviselőtől is, azt hiszem a parlament képviselők sokan mondják ezt az önökbe beszélek a végén, a döntéshozatalban azt várjuk el, hogy ezzel ön foglalkozzon. Az, azt hiszem, hogy az ön megbizatás ezt tartalmaz. Nikos Adrulakis következik az SND-ből egy percre, parancsoljon. Οι αιστείες αστάθειας de γύρω egyre több válság alakul ki a régiónkban, ezt tényként kell kezelnünk, ezért egy új közös kül- és biztonságpolitikára van szükség. Sajnos ettől még nagyon messze járunk, hogy ez a cél megvalósuljon, ez, ebben pedig a tagállamok a felelősek Európa esetében biztonsági kérdéseknél Putyin, Erdogán és mások egyre hangosabbak, és ők döntenek helyettek időnként, és mi igazából nem rendelkezünk határokkal ezekkel az államokkal leginkább a szárazföldön, de Görögország igencsak komoly veszélynek van kitéve, ezért sokat kell költenie katonai kiadásokra, és kevesebb marad az egészségügyre és az oktatásügyre, az nem lehet, hogy e, a közös fenyegetésekkel szemben egyedül mi viseljük a felelősséget. Tegyük meg azt, amit nem tettünk el meg az elmúlt időszakban. Az uniónak stratégiai autonómiára kell törekednie, és saját struktúrákat kialakítani a védelem területén. Ma ez utópiának tűnik. Köszönöm szépen. Voorzitter, meneer Borrell vraagt de collega's. Köszönöm Köszönöm szépen. Szeretnék gratulálni a két jelentéstevőnek a fantasztikus jelentésükért. A geopolitikai fellépés elengedhetetlen, a multilaterális rendet alapjaiban rengeti meg a jelenlegi helyzet. Az ENSZ, a NATO nem elegendő a stabilitás és a biztonság garantálására. Egyes egyezményeket nem tartanak be, szerződésektől visszalépnek, de nincs jobb világrend, mint a multilateralizmus. A multilateralizmus erősítéséhez az Európai Uniónak megfelelő autonóm katonai kapacitásra van szükség. Egyes lépéseket már megtettek ennek érdekében. A végső cél az európai stratégiai autonómia kellene, hogy legyen védelmi területen, és ezt a célt még nem értük el. Ezért szólítom fel a tagállamokat arra, hogy az európai célt cél elérésén dolgozzanak, hogy a törvényhozási ciklus végéig valóban egy megfelelő önálló európai védelemmel rendelkezünk. 2018-ban 51 millió európai polgár szavazott erre. Következik, parancsoljon, egy perc önné a szó. Köszönöm szépen, először is szeretnék köszönetet mondani mindkét jelentőstevőnek, nagyon jó munkát végezte hogyha az Európai Unió tényleg szerepet akar vállalni a változó világban, hogyha tényleg nem csak ebben a házban akarunk jelen lenni, akkor a diplomáciás és gazdasági hatásunkat bevetve meg kell próbálni deeszkalálni a különböző konfliktusokat. Ez nem egyszerű, mert Szíriában, Irakban, Iránban olyan rezsimek vannak kiépülőben, amelyeket nem lehet előre kiszámítani. Kollégák, párbeszédet csak a megfelelően erőteljes partnerekkel lehet kiteljesíteni, és hogyha az Európai Unió is szeretne erőteljes lenni, akkor ki kell építeni a megfelelő kapacitásunkat, és ehhez finanszírozásra is szükség van. A kétszázalék

E uh, köszönöm szépen elnök asszony! Tisztelt főképviselő úr, szeretnék köszönetet mondani a két jelentéstevőnek. Kitűnően kiegyensúlyozott jelentésekről van szó és a közös külpolitikáról szeretnék beszélni. Egy horizontális megközelítést olvashatunk a jelentésben, én úgy gondolom, hogy az, hogy az eszköztárat és az eszköztárat és az intézményeket meg kell erősíteni Európában, hogyha Európa stratégiai érdekeit akarjuk elterjeszteni az egész világban főleg az Európai Unió tőszomszédságában. A szomszédság, tisztelt kollégák, kiválóan mutatja azt, hogy a szomszédsági politika kiválóan mutatja azt, hogy jól működik a, a külpolitikánk, nem messze kell keresni a célokat, azt kell megnézni, hogy a Nyugat-Balkánon sikeresek vagyunk-e. Itt is vannak politikai válságok. Egyedül itt sem lehetünk sikereket. A bizottsággal, a tagállamokkal együttesen kell valamit tennünk, hogy tényleg kezelfogható eredményeink legyenek és az Európai Uniós csatlakozás valós perspektíva legyen Nyugat-Balkánon. Csak így lehetünk, így tesztelhetjük a külpolitikát. Elnök, köszönöm szépen, hogy betartotta hozzászólási időt. Vandálen úr következik egy perc népen. Eh, köszönöm szépen. Hollandia és a legtöbb Európai Uniós tagállam a NATO keretében védi meg magát. Remélem ez így is marad, ugyanis az együttműködés itt úgy történik, hogy a nemzeti parlamentek döntenek, hogy a saját embereiket veszélyes vizekre, veszélyes területekre küldik-e. Természetesen a kétszázalékot nekünk is be kell tartanunk majd, és az Európai Unió nem ragaszkodik az egységes európai haderőhöz, de a 116-118-as cikkben ezelőtt megnyitják a kapukat. Ez túl nehéz, ez szerintem túl bonyolult is lenne. Túl fontos nekünk a NATO, és örülök, hogy NATO-ról beszélünk. Az EPP-ből egy perce ugyancsak parancsoljon. Elnök asszony, ami ezt a kérdést illeti. Szerintem először magunkat kell megkérdeznünk, hogy milyen Európát akarunk valójában, hogy akarjuk ezt a közös európai házat felépíteni. Számomra világos a válasz. Egy erős Európára van szükség, egy olyan Európára, aki nem szorul harmadik felekre, hogy garantálva legyen a biztonsága. Ugyanis Európa képes arra, hogy törődjön a biztonságával. Nem történhet meg, hogy egy állam egy másikat fenyeget, ennek következménye kell, hogy legyen. Vagyis minden egyes tagállamnak egyenlőnek kell lennie, attól függetlenül, hogy kicsi vagy nagy, és a polgárok együtt döntsenek a közös jövőről. Ez az, az Európa, amire szükségünk van, és egy ilyen Európa érdekében kell fellépnünk. Ez a közös jövőnk. Percre parancsoljon képviselő úr. Frau Präsidentin! Elnök asszony, Borel alelnök úr, egy kép sokszor többet mond, mint ezer szó. És az a kép, amit ön mutatott az Irak vitában, az Irán vitában, hogy egyrészt az Európai Bizottság helyén ült, és itt az Európai Parlamentben a vita során, amikor a közös külös biztonságpolitikáról van szó, ön egyszer csak helyet változtat. Ez azt mutatja, hogy nincsen közös kül- és biztonságpolitikánk valójában. Ez a kép rámutat arra, hogy mennyire széttakolódott, mennyire nem tudunk együttműködni. Ilyenkor nem vagyunk hitelesek, hogyha szétszakadtunk, akkor nem tudunk cselekedni, és az Európai Bizottságnak kell fellépnie a kontinens érdekében az egész világon, és ezt el akarjuk érni, és hogy tényleg világ politika képesek akarunk lenni, akkor közös kül- és biztonságpolitikára van szükség. Ezért azt kérem öntől, hogy legyünk egy védelmi unió, egy biztonsági unió, egy politikai unió egyaránt. Ebben a vitában önnek nagyon fontos szerep jut, Éppen ezért kérem öntől, hogy ne váltogassa a helyeit, és foglaljon egyértelműen állást, és az erős Európa mellett szálljon sikra a világon. A forró Leszteric következik az utolsó felszólalónk ebbe a körben a KSDI előtt. Parancsoljon! Köszönöm szépen, elnök asszony. Először is hangsúlyozni szeretném, Danzsan kollega és Mekeliszer kollega eh, kiváló munkát végeztek, eh, kiváló a két jelentés. Az a véleményem, hogy a KBVP és a KKBP ezek eh, az Európai Unió gyengeségét mutatják. Ez egy stigma, és a két politikát már tegnap kellett volna eh, elfogadnunk. Ez már nagyon eh, késő, nagyon elkéstünk. Az Európai Unió határait meg kell védeni, a tagállamok szuverenitását meg kell őrizni. Az Európai eh, Uniónak ezt a költségvetésből kell finanszírozni, és most meg kell kezdeni ezt Törökország nem eh, engedhette volna meg magának soha, hogy Líbiában eh, beavatkozzon. Nem engedhette volna meg magának, hogy Európai Uniós tagállamokat fenyegessen. Sajnos azonban az a helyzet, hogy az Európai Unió eh, amíg idáig eljut, addig a tagállamoknak kell reagálnia. Jó lenne, hogyha a tagállamok a szolidaritást nevében egységesen léphetnének fel, és ami a tagállamok fenyegetettségét illeti. Madame Virkunen, őt követi Mr. Mavrides, majd Tomasics asszony, Dali asszony és Demirel asszony először is megadom a szót mrs virkkunennek parancsoljon! arvoisa puhemies viime vuosina euroopan unionin yhteinen. tisztelt elnök asszony! az elmúlt években a közös kül és védelmi politika és biztonsági politika nagyon nagy lépéseket tett előre de hogyha szavahihetőek erősek és szeretnék lenni, akkor azt gondolom, hogy sokkal gyorsabban és sokkal egységesebben kell reagálnunk a jövőben, és hogyha megmarad az egyhangú döntésre vonatkozó kritérium, akkor ez nem fog működni. Az AFAT, AFET Abeli javaslata, hogy legyen minősített többségi döntés, szavazás, ez már korábban is felvetődött ez a javaslat, emberi eh, jogi illetve polgári védelmi kérdésekben lehet ilyen többségi, mindenesített többségi döntéshozatallal dönteni. Hogyha megváltozna tehát a döntéshozatali mechanizmus, akkor gyorsabbak lehetnénk és szavahihetőbbek a különböző globális fórumokon. The floor is yours. Yeah, you were asking for the floor. Tessék, önél szó, önkét két szót. Köszönöm szépen, elnök asszony. Először is szeretnék a kollégáknak gratulálni, hiszen néhány évvel ezelőttig eh, a közös külös biztonságpolitika és a védelmi és a biztonságpolitika eh, ambiciózus elméletnek számított. Most azonban a globalizáció követeli tőlünk azt, hogy ez a politika megvalósuljon. Az Európai Uniónak stabilnak kell maradnia, és nagyon fontos, a közösségi jog megvédése szempontjából is ez a két politika biztonság nélkül azt, hogyha nincs biztonság, akkor nem vagyunk megvédve, és ez nem ennek következtében a békét is elveszíthetjük. És most angolul folytatom. Mi a helyzet Ciprussal, a közel-kelettel? Ennek a politikának, vagy ennek a helyzetnek az oka az expansionista ottomán török godišnje izvješće Köszönöm szépen. A közös biztonság és védelmi politika végrehajtása fontos a Nyugat-Balkánon is. Ez már azért is fontos, mert ez az Európai Unió szempontjából is nagyon lényeges. Alá kell húzni ezért, hogy az nagy erőteljes aktivitásra van szükség az Európai Unió részéről, és egyet tudok érteni azzal, hogy a közvetlen szomszédságunkban prioritást kell adni a stabilitásnak. Horvátország már tagja az Európai Uniónak, de úgy gondolom, hogy komoly haladást kell elérni a Nyugat-Balkánon. Ez azonban nem fog működni, hogyha autokratikus vezetőket fogadunk el, mint Szerbiában, vagy ignoráljuk azt, hogy a politikai jogokat elveszik az embertől, mint például Bosznia-Hercegovinában a horvátoktól. Az Európai Unió elő kell, hogy segítse, hogy haladjanak ezek az országok, és nem szabad megijedni a problémák nevezésétől, a problémák szívékkel elható. Dali asszony. Köszönöm szépen, elnök asszony, nem üdvözlöm a PESCO végrehajtását. A Lisszaboni szerződésben azt gondolom másról van szó, és úgy nagyon aggódom amiatt, ahogyan a helyzet alakul a közös védelmi politika területén nagyon komoly nyomás gyarakult ki itt úgy gondolom, hogy ellen kell állni annak, hogy minősített többséggel lehessen dönteni. Az Európai Unió demokratizációjára van szükség, és az európai hadsereg nem a polgárok érdekében áll. A fehér könyv, amit az Európai Unió kiadott, kiad, az egy fontos lépés, de azt gondolom, hogy itt mindenek előtt a francia érdekek kerülnek előtérbe, és a PESCO is ezt a célt szolgálja. Itt a, a úgy gondolom, hogy a franciák nagyon elkötelezettek abban, hogy Európát felfegyverezzék, miközben odahaza nem tudják kezelni a feszültségeket. Azt gondolom, hogy Európán belül se szabad beavatkozni mások belügyeibe, és az ENC második cikkét, kartájának második cikkét kell betartani a szuverén államok teritori vagy törületi alkalmasága. Elkövetkezik, parancsoljon, hölgyem. Thank you. Köszönöm szépen, elnök asszony. PESCO, eh, páncélosok, mindenféle harcolók, eh, Európai Védelmi Alap. Ez csak egy néhány címszó, amiről beszélünk, és világos, hogy az EU most a szociális, a regionális támogatási projektekből von el majd pénzt, és milliárdokat adunk a fegyverkezési lobbinak. Hölgyeim és uraim, ezzel európai jogot sértenek. A 41. cikk második bekezdés egyértelműen kimondja, hogy a katonai célokra nem szabad az EU költségvetésből pénzt költeni. Igen, kedves kollégák, igaz. A világpolitikai helyzet törékeny, és számos konfliktus alakult ki, de ha megemlítjük ezeket a a jelentésben, de nem foglalkozunk az EU a tagállamok szerepével. Az EU gazdaságpolitikája, politikája, vagy egyre többet exportálunk fegyverekből veszélyes helyekbe, ezzel csak kiélezzük a konfliktusokat. Hogyha tényleg békéről van szó és demokráciáról, akkor nem szabad fegyvereket exportálni mindenhova a világon, és ezt a spirált meg kell szüntetni a felfegyverkezésben. Ne, te, te, ne csináljanak az EU-ból egy katonai uniót. A le, fegyver a, fegyverkezés meg kell állítani, ez az igazi biztonságpolitika, amit önök csinálnak, az nagyon veszélyes. És most szorítom Mr. Bolet a bizottság képviseletében, alelnökül parancsoljon. Köszönjük. Excuse me, President. Elnézést kérek, elnök asszony, éppen instruáltam a kollégákat. A világ változik, és erre nekünk reagálni kell. Köszönetet kell mondanom a két jelentéstevőnek. Azt gondolom, hogy nagyon érdekes vitaindító jelentések ezek a külpolitikáról, illetve az Európai Unió védelmi politikájáról. Az előbb valaki megkérdezte, hogy miért ültem át ide. Bizony, igen. Másik oldalon a bizottság ül, itt pedig a tanács. És pontosan tudják, hogy a főképviselő egyszerre képviseli a tanácsot és a bizottságot. Tehát, ameddig ez így lesz, addig nekem váltogatnom kell az ülőhelyem. És ahhoz, hogy ez ne legyen így, meg kell változtatni az alapszerződést. És ez nem valószínű, hogy ma be fog következni. Ennél egy kicsit több időre lesz ehhez szükség. Igen. Tudom, hogy vannak, akik félnek attól, hogy egy monstrumot hozunk létre, egy multinacionális hadsereget, és a föderalista szakadék felé indulunk el. Ma, akár akarjuk, akár nem, a bizottság, amely föderalista, föderalizmus felé hajló ö, szerv, közösségi szerv, nincs felruházva igazi ö, védelmi, illetve külpolitikai kompetenciával. Érdekes dolog ez. Ha nincs olyan irányú hatásköre, akkor hogyan fogja megvédeni hogyan fogja előkészíteni a Védelmi Uniót. Mert a Védelmi Unió valójában a védelmi iparról szól, nem az Európai Unió védelméről. Akár, akár akarjuk, akár nem. Ma olyan világban élünk, ahol is a közös külpolitikát a tanács irányítja, mégpedig egyhangú döntéshozatallal. Hát ez bizony elég messze van bármi, bármilyen föderális megoldástól, vagy föderalizmustól. A védelem mi politikáról ugyanezt tudom elmondani. Nem értem, hogy egyesek miért férnek attól, hogy, hogy a föderalizmus fekete lyuka felé haladunk. Messze vagyunk ettől, nagyon messze. Én azt gondolom, hogy az Európai Uniónak el kell mélyítenie a cselekvési, az egységes cselekvési fellépését a világban. Ezt javítani kell. De vannak olyanok itt a parlamentben, akik ezt nem így gondolják. Én ezt így gondolom, és ezt el is mondtam, amikor jelentkeztem erre a posztra. Az európaiak az unión keresztül képesek el, hogy legyenek arra, hogy erőteljesebben, határozottabban lépjenek fel. Éppen ezért kell egy közös politikát létrehoznunk, és együtt működnünk. A közös viszont nem azt jelenti, hogy egységes. Ott van például a közös valuta, ami nem volt egységes valuta. Először volt az EKÜ de az EQ mellett mindenkinek meg volt a saját valutája. Bizonyos dolgokban együttműködtünk, más dolgokban viszont mindenki a saját feje után ment. Aztán létrejött az egységes valuta. Mennyi idejű telt, amíg lemondtak a tagállamok a monetári szuverenitásukról? 20 év? Ennél azért több. De a valuta még mindig a szuverenitás egyik szimbóluma, de ennél vannak erőteljesebb szimbólumok is. A háború, a béka, vagy a háború, a béke, vagy a különböző nemzetközi kapcsolatok jobban meghatározzák egy-egy ország érdekeit. Így aztán nem is furcsa az, hogy a közös politikáról az egységes politikára állunk át. Ez egyszer meg fog történni, de ez hosszú ideig tart látható, hogy vannak nehézségek, és én ezt egyes nem első szemében élem meg ezeket a nehézségeket, amikor egy hozzánk ennyire közel álló problémáról beszélünk, mint például a líbiai helyzet, mindenkinek elő, mindenkiből előtörnek a tagállami érdekei. És ez, ez gyengíti meg az Európai Uniót. Hosszú lesz az út, de szerintem ki kell építeni a közös kapacitást, hogy tudjunk dönteni, mégpedig nem egyhangulag, hanem minősített többséggel, és körülbelül ebbe az irányba kéne elindulni, és tudjuk, hogy ez egy nehézségekkel teli út lesz. Köszönöm tehát a jelentés szerzőinek a munkát, és remélem erről még többet vitázhatunk, remélem velük személyesen is beszélhet, beszélgethetek erről. Arról van itt szó, hogy az Európai Unió hogyan tud fellépni a világszintéren, nem lehet azt hinnünk, hogy a problémáinkat meg tudjuk oldani a határainkon belül. Nem lehet mindent megoldani, minden problémát, a világban van, itt a határainkon belül a klímaváltozást, a migrációt, ezek kérem geopolitikai kérdések. Ez egy divatos szó, de valóban minden a geopolitikán múlik és hogy igazi geopolitikai szereplők legyünk, ehhez kell diplomáciai kapacitás, katonai kapacitás, mégpedig nem akármilyen. Azt szoktuk mondani, hogy választanunk kell, hogy szereplők akarunk lenni, pedig, pedig térfél akarunk lenni. Tehát játékosok akarunk lenni, vagy térfél akarunk lenni, ez itt a kérdés. Nos, hogyha így veszük, tesszük fel a kérdést, akkor azt gondolom, hogy fölmerül az is, hogy mi lesz az Európai Unió sorsa. Köszönöm minden résztvevőnek a vitát, köszönöm elnök asszony. Kár, hogy nem vagyunk többen. Itt most a tisztelt házban, kár, hogy csak ilyen kevesen érdeklődnek a téma iránt, pedig ez egy nagyon jelentős téma de köszönöm, hogy ilyen későig követték ezt a vitát. Nagyon érdekes téma volt, és meghatározó ez az Európai Unió sorsa szempontjából. A világ forrong. Köszönjük főképviselő úr a szavait, és mind a két raportor nevében köszönöm a dicséretet, megadom Mr. McAllisternek a szót, majd pedig Danzsán úr zárja a vitát. Köszönöm a munkájukat. Parancsoljon! Elnök asszony, eh, tisztelt Hölgyeim és Uraim! Most beszélt a eh, főképviselő, és eh, ugyan fontos a téma, de hát már elég késő van, úgyhogy megpróbálom rövidre fogni. Köszönöm szépen a hozzászólásokat, köszönöm szépen az őszinte és nyitott vitát. Nagy örömömre szolgált látni, hallani azt, hogy a hozzászólók többsége támogatja eh, a közös külös biztonságpolitika kialakítását, eh, megerősítését. Nagyon sok munkánk, eh, munka vár még ránk. A következő éves pénzügyi keretben való megállapodást is szem előtt kell tartanunk nem csak, hogy biztosítanunk kell a megfelelő finanszírozást, de azt is, hogy a rugalmas, a külső fellépés rugalmassága, következetessége megvalósuljon, és hadd mondjam el azt, hogy nem csak mi itt a képviselők ülünk itt, hanem ön is, főképviselő úr is végigült ezt a hosszú vitát, köszönettel tartozunk. Köszönöm szépen, Danzsa úré a szó. Köszönöm szépen, köszönöm minden kollégának, a kollégáknak, akik részt vettek ebben a vitában. Érdekes hozzászólásokat hallottunk. Sajnálom azt, hogy egyes hozzászólások kapcsolatban ideológiára hivatkoztak, de ez nem ideológiai jelentés, ez elég pragmatikus jelentés, amit készítettünk. Ez a mai realitásra mutat rá, azt mutatja, hogy mennyire forrong a világ, mennyire felfordult a helyzet, amikor azt mondom, hogy a kollégák nem hajlandók militarizálni az Európai Uniót, hát ez mese. Eh, ez azt mondják, hogy újra ki kell egyensúlyozni a helyzetet a militáris, eh, tehát a katonai és a polgári eh, pólus között, hogyha ezt megtesszük, akkor sokkal több katonai fellépésre van szükség, mert jelen pillanatban csak polgári fellépésre kerül sor a közös külös biztonságpolitikában. 11 polgári missziónk van, és 5 katonai missziónk, tehát a valóság nem felel meg annak, amit egyes kollégák kollégák itt leírtak, és ez kár. Én nekem megvannak a meggyőződéseim a témával kapcsolatban, és ha mondjam el, hogy szinte minden krízis szituációban, ahol Európa jelen van, ott szükség is van rá, látom ezt, hogy szükség van rá a közös csapatok, nemzeti csapatok, tagállami részvételi szinten, mindegy, de nagyon nagy szükség van Európába, Európára. Egyesek azon aggódnak, hogy az Európai Unió biztonságpolitikáját szétválasztjuk a NATO-tól. Nem erről van szó, de vannak olyan területek, ahol a NATO nem tud fellépni, ahol nincs, nem áll érdekében fellépni. Amikor azt hallom, hogy Trump azt mondja, hogy az amerikai csapatokat Afrikából kiv kivonja Szomáliából, Máli, Maliból, Nigérből, és akkor, akkor hogy akarunk számítani az amerikaiakra? Természetesen nekünk is képesnek kell lennünk magunknak fellépni, felelősséget vállalni. Vannak olyan területek, ahol nem ugyanazok az érdekeink. Ez nem azt jelenti, hogy nem vagyunk szövetségesek. Ez nem azt jelenti, hogy egy történelmi együttműködést meg kell kértőjelezni. Ez csak azt jelenti, hogy az Európai Uniónak képesnek kell lennie arra, hogy a prioritásait, érdekeit kövesse ott, ahol mások ezt nem tudják megtenni, vagy nem tudnak bennünket ebben támogatni ez a józan paraszti ész diktálja ezt, és ezt a felelősséget mindenképpen vállalnunk kell. Köszönöm. És ebben a vitát bezárom, holnap jelent, szavazunk ezekről a jelentésekről mielőtt a lbia jelentésre rátérnénk engedjék meg hogy az epp képviselőcsoport nevében tájékoztassam az elnök tájékoztatva lett hogy a bizottságokba és a küldöttségekbe történő kinevezések módostására irányuló döntések megtörténtek e döntések szerepelni fognak a mai ülés jegyzőkönyvében és a bejelentés napján lépnek majd hatályba. nagyon köszönöm a közreműködésüket gratulálok a két raportőrnek és ha megengedik egy ötperces szünetet tartanánk hogy akik régóta ülnek a teremben egy kicsit ki tudják magukat pihenni. egy ötperces szünet és utána visszatérünk a terembe. nagyon köszönöm. nagyon köszönjük. először is a bizottság képviseletében borrell fontelt fogjuk meghallgatni öt percben témánk ahogy mondtam a lbiai helyzet őt követi a néppárt nevében david mcallister és kati piri képviselőtársam a szocialisták nevében. honourable high representative vice president the floor is yours. öné a szó tisztelt főképviselő! Köszönöm szépen, tisztelt elnök asszony, tisztelt képviselők! Líbiában a dolgok rosszról rosszabbra fordultak. Elképzelhető, hogy a következő napok során fölcsillan a remény, de karácsony óta Haftar támadásai, Haftar erőinek támadásai egyre intenzívebbé váltak, akár civil területek bombázása is. A Tripoli kadétiskolában 30 ember vesztette életét. Ezt a, ezt a támadást elítéljük, de hát nap mint nap támadásokat ítélünk el. Ennek a, ennek a proxy háborúnak a, a áldozatainak száma egyre nő, Tripoli környékén 350 ezer menekült van, több ezer, több ezer katona vesztett életét, akár, akár kórházakat is célpontként